különböző szakbizottságok kezdtek intézményközi tárgyalásokba a 69 C első paragrafusa értelmében. Ezek a jelentések a plenáris ülés weboldalán megjelentek, és ezeknek a címeit is majd a jegyzőkönyvben közé fogjuk tenni a 69 cég kettes bekezdés értelmében, hogyha megvan a küszöbérték, holnap szeptember 12-e éjfélig kérhetik a szavazást ezeknek az intézményközi megállapodásoknak a megkezdéséről. Amennyiben nem lesznek ilyen szavazásra irányuló kérelmek, akkor az illetékes szakbizottságok megkezdhetik a tárgyalásokat.